Okay, um, they're going to start coming round with the coffee as well, which is going... Jó reggelt kívánok! Mindjárt érkezik a kávé is, ne aggódjanak. Addig is próbáljuk meg kávé nélkül, talán kezdjünk egy teszt szavazással, megnyitom a szavazást. Tudom, hogy egyik szocialista kollégánknak hiányzik a szavazókártyája, de már nyomoznak utána, tehát ez szavazás, mindenki nyomjon egy gombot. Okay, hang on, we've got an ex... No, no, oh, it's no, gone no. now, right. Okay. I've got, I've got 39 cards plugged in and only... 39-en dugták be a kártyájukat, de csak 37 embernek sikerült egy gombot is megnyomnia. Zsampolnak is úgy tűnik nehezére esik ez. Most a liberálisok közül egyel több van a kelleténél. Az elnök szavazni fog, mondom az aldésoknak. Kérem, hogy rajtan kívül valamelyik liberális húzza ki a kártyáját. one, one of the ALDE substitutes needs to not vote. Azt hiszem, hogy talán az lesz a célvezető, hogyha egy liberális póttag nem szavaz. Actually, thinking about it, no, let's leave it like that. That's easiest. Um, okay, right. The first vote then. Oh. The chair will get coffee first. <laughs> Az elnöknek jár először kávé. Mondom az elnöknek. No,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 következők 26-27-es módosítóval együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Eredeti szövegről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el eredeti szövegváltozat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egytől négyig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, e, nem fogadtuk el eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. F. Preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A. Kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, négyes, bocsánat, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg a hám bekezdés mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hetes mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette 9-es módosító. Ja nem, ez értelmét vesztette, bocsánat, mert egy korábbi módosítót nem fogadtunk el. Eredeti szöveg, tehát a J preambul bekezdésre mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik el, nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így továbbugrunk az M-re mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. N mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. U mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következő három így értelmét veszti. A 11-est elfogadtuk, így a 23-as is értelmét veszti, így tovább léphetünk a 24-esre, az is értelmét vesztette, 25-ös, ez egy szóbeli módosító a 25-ös. Van, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Úgy látom, hogy nincs, akkor 25-ös szóbeli módosítóval mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított szöveg egészéről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Az így módosított szöveg egészéről. il a, il a, il a là Ok, c'est parfait. Merci. Hein. Right, two, okay. yeah, two more to vote if you're voting, one more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Igen, jó, akkor lezárhatjuk a szavazást. Roberto is megtalálta a szavazókártyáját. 32-1 arányban, 6 arányban egy tartózkodás mellett gratulálunk Podimata kolléginának. Yeah, yeah, yeah.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 Okay, are we ready to go? This is on... Uh... Jó, akkor léphetünk tovább. Mi is következik? Stoloyan, kollega jelentése. A Fiscalis 2020 hangzatos címet viseli mellette, kettes budget mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 3-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így ugorhatunk a a B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mm, szóbeli módosítóval kiegészítve, hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor szavazhatunk a 41-esről mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es, nem, nem, 45-ös sem. bajit 10-es következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-ost visszavonták, 13-as budgettól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D, D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es visszavonta a kollega 63-as szóbeli módosítóval kiegészítve, ha senkinek nincs ellenvetése, akkor 63-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10, Bacsi 14-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bacsi 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum következik. Mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette mellene tartózkodik el, nem fogadtuk el, 60 7-es szóbeli módosítóval kiegészítve, ha nincs senkinek ellenvetése, akkor 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48 falls, because it's now covered by the oral amendment. 48-as így értelmét veszti, Bajit 16-os következik mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, Bajit 17-es mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, Bajit 18-as mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, lapozunk, F kompromisszum mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, következnek a preambulum bekezdések 16-os mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 17-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 20-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, Lapozunk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 26-ost visszavonták. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Budget 8-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk budget 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette mellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az így módosított szöveg egészéről. Megnyitom a szavazást. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Leadom a lezárom a szavazást, 40 mellette senki sem szavazott ellen, egy valaki tartózkodott, most az jogszabály alkotási javaslat állásfoglalásról szavazunk. Mindenkinek sikerült leadni már a szavazatát? Gyerünk kollégák, még mindig nem sikerült mindenkinek szavaznia. Még négyen, még hárman, még ketten, még egy valaki. Gyerünk, gyerünk. Ó, lezárom így is a szavazást, valaki nem szavazott, ugyanez az arány. 40 eh, szavazattal egy tartózkodással megszavaztuk. Gratulálunk. Tapsolhatnak. Uh, the rapporteur has indicated... Az előadó jelezte, hogy mandátumot kérne arra, hogy esetleg első olvasatban megállapodjunk. Teodor, szeretnél mondani valamit ezzel kapcsolatban? Nem, csak szeretnék közöttet mondani az árnyékelőadóknak, a kollégáknak, a módosított benyújtóknak, szakértőinknek, titkárságnak, mindenkinek hálás vagyok. Thank you very much. So, uh, the intention is... Köszönjük! Tárgyalásokat kívánunk kezdeni annak érdekében, hogy esetleg első olvasatban megállapodjunk, és a bevett eljárás értelmében a tárgyaló csapatban az elnök, valószínűleg ebben az esetben az alelnök, aki az előadója a témának, az előadó, az árnyék előadók alkotják a csapatot, és a mostani szavazás eredménye adja a mandátumot, hogyha valakinek van ellenvetése, akkor most szólaljon fel, ha nem hallgasson örökre. We will proceed without a vote on that because nobody's objecting. Nincs ellenvetés, ezért a mandát, tárgyalási mandátumról külön nem kell szavaznunk, megállapodtunk. Elfogadottnak tekintem. Februárnál korábban egyébként a három oldalú megbeszélések nem fognak valószínűleg elkezdődni, a tanács ön is nem elkészül. Következzék a... Következik valami. Um, Megyünk tovább. Az Tyson jelentés a következő, és utána következik majd a Giggold jelentés, de úgy látom, hogy először Jean-Paul kíván szólni. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. két dokumentumról kell szavazni, nagyon fontos, nem ugyanaz a jogi státusza, és nem igazán viszony, világos a tanácsnak az álláspontja. Ez az oka azért, amiért a frakcióm nevében két jelentésről kérek szavazást. Ennek technikai okai vannak. Az első az, hogy a tagállamok nem igazán határozták meg a rendszert, amelyben mi itt vakon vezetünk, és technikai és politikai kérdésekben különböznek az a tagállamoknak a véleménye, és ezért a parlamentnek világosabban kellene látni. Ezen kívül a jövő heti ECOFIN ülés is új elemeket hozhat ebben a vitában. Épp ezért jogos lenne, a jó munka és az elképzeléseink következetessége miatt, hogyha ennek a két szövegnek a szavazását néhány héttel eltolnánk. Elfogadtuk már a kezdetektől fogva, hogy gyorsan kell dolgoznunk, mert január 1-ére e- mondták, hogy az első olvasata a szövegnek megtörténne. De ma már világos, hogy ezt az időpontot nem tudják megtartani, és ezért nyilvánvaló jobb lenne, hogyha a parlament nem gyorsabban lépne előre, mint a tanács, és ezért a saját álláspontját helyesebben meghatározná. Épp ezért azt javasolom, hogy halasszuk el ennek a két jelentésnek a szavazását, mind a mellett, hogy elismerjük ezt a fontos munkát, de úgy érzem mégis, hogy világosabban lát, kellene látnunk, épp ezért kérem ezt a halasztást. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Már többször megvitattuk azt, hogy milyen gyorsan kellett ezeket elfogadnunk, és most azt mondanám, hogy eh, szavazni fogunk arról a javaslatról, hogy halasszuk el a szavazást. Hogyha igennel szavaznak, az azt jelenti, hogy el fogjuk halasztani a szavazást, ha nemmel szavaznak, az azt jelenti, hogy folytatjuk a szavazást. Tehát eh, akarjuk-e a szavazás elhalasztását? Elektronikusan fogunk szavazni, ez talán a legegyszerűbb megoldás csak hogy egyértelmű legyen. Tehát az igen a halasztást jelenti, a nemet a nem pedig azt, hogy most szavazni fogunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 14 igen, tehát a halasztás mellett 27-en a halasztás ellen szavaztak, tehát folytatjuk a szavazást. Köszönöm szépen mindenkinek. Akkor szavazunk a Tyson jelentésről. Még egy dolgot szeretnék bejelenteni. Az az alkú, ami megköttetett a kompromisszumokkal kapcsolatban, azt jelenti, hogy csak a kompromisszumokról szavazunk, és az összes többi módosítóról nem szavazunk és ennek alapján úgy tűnik, hogy nem fair az, hogyha megengednénk a túl későn behozott szóbeli módosítókat, mert akkor ezek előnyt élveznének az időben az eljárásnak megfelelően benyújtott írásos módosítókkal szemben. Tehát, hogyha egy szóbeli módosító nem része az elfogadott csomagnak, akkor ezekről nem fogunk szavazni, nem fogom megengedni ezekről a szavazást. Elnézést kérek, de szerintem nem lenne demokratikus, hogyha megengednénk az ilyen túl későn érkező szóbeli módosítókat, és ugyanakkor legalább például én is 115 írásbelit benyújtottam, és az, amelyekről nem szavazunk. Hogyha bárkinek még kételje van, akkor kérem az illetékes rafötört, hogy Marian, igen, itt van, hogy mondja el illetve bólogatott, tehát elfogadja a javaslatomat. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, végre megtaláltam a 12. oldalon az E kompromisszumot. Jó, most valaki el kell, hogy mondja nekem, mi a helyzet ezzel a szóbeli módosítóval, Gianni Pitella módosítójával. Marianna, ez a csomag része? Marian. Jó, rendben van. Akkor ezt a szóbeli módosítót az előadó és az árnyék előadók eh, ezzel kapcsolatban megegyeztek. Van még egy szóbeli módosító Pitellától, ez is a csomag része? Marian, ez nem volt a csomag része. Utolsó pillanatban érkező kérés volt. Visszavonják, jó. Az első szóbeli, az még meg benne van. Jó. Első szóbeli módosító tehát megmarad, a második az nem. Elnézést, egy kicsit zavaró, zavaros volt. Tehát első szóbeli módosító, a csomag része, ez nem maradt, a második nem. Tudom, hogy ez triviális dolog, de igen, a másodikat visszavonták. Az első szóbeli e, kiegészítés, e, ez e, tulajdonképpen érdemi javaslat, a második csak egy szerkesztési módosítás volt. Tehát első rész ki van mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. Második rész a szoberi módosítással mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Akkor harmadik rész következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész mellette. A negyedik résszel Szavaznak a kedves kollégák? Marian, azt hiszem tőled kell egy jelzés. Minusz szerepel a raportőr listáján a szóbeli módosító mellett? Igen, minusz a szóbeli módosítára, de természetesen plusz az egész negyedik része, mert ez a csomag része. Tehát ki támogatja ezt a negyedik részt? A helyzet a következő azok, akiknek mínusz szerepel a raportőr szavazó listáján, az csak a szóbeli módosítóra vonatkozik. A raportőr támogatja a negyedik részt, ami a csomag része. Tehát ki támogatja a negyedik részt, a csomag részét, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az F kompromisszum Elnök, elnök asszony, én nem ö, tudom elolvasni a saját szavazólistámon, de úgy tűnik, hogy az enyémben ö, egy része valami gond van. Nem találom, az enyémben ez nincsen benne. Okay, I'm... Jó, jó lenne, ha elmondanák nekem, hogyha én olyan listát kapok, ami senki másnak nincs meg, csak nekem. Nyilvánvaló, De azt hiszem mindenki elfogadja azt, hogy a kompromisszumot mindenki támogat, ezt öt részre osztottuk fel végül is, és mindegyikről szavaztunk, mindegyiket elfogadtuk. Marian, elnök asszony, a szavazó listán ezt eh, a eh, cikket a szóbeli módosítók miatt öt részre osztottuk. Egy szóbelit eh, módosítót elfogadtuk, mert ez a csomag része volt, egyet a szocialisták visszavontak, és mi alatt a szavazás közben vonták vissza. Tehát nem volt már szükséges ez a külön választás, semmi nem változott, és jól szavaztunk. Egy dolgot szeretnék mondani. Amikor 1, 2, 3, 4, 5-ről beszél, és nekünk csak négy rész szerepel a szavazólistán, akkor senki nem tudja, hogy miről szavazunk. Sajnálom, hogy ezt el kell mondanom, de ez tény. Most kaptam egy e-mailt, amiben az szerepel, az első rész ez, a második rész az. Filip, nekem semmi, senki nem mondta, hogy nekem egy olyan listán van, ami nektek nincs. Most már fejezzük ezt be. Mi, most megértettük, hogy itt tulajdonképpen az F kompromisszumban egy szóbeli módosítót fogadtunk el, ami, mert az a csomag része. Most már nem kell ezt eh, így felbontani részekre, de hogy egyértelmű legyen, szavazzunk újra az egész F elnézést mondja, javít az elnök, azt mondja, az e-kompromisszumról, beleértve azt a szóbeli módosítást, amit az előbb felolvastam. Tehát e-kompromisszumot ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön az F kompromisszum. Az F mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ugyanazon az oldalon H mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő I kompromisszum mellette,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 N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. U kompromisszum Nálam itt az U kompromisszum hat részből áll. nálatok hány részből áll? Marian? Elnök asszony, megint csak ezt is részekre osztottuk, mert voltak szóbeli módosítók, olyan szóbeli módosító is, ami nem része az árnyék előadók alkujának, a csomagnak. Elnézést kérek az Aldétól. Jók ezek a szóbeli módosítók, de miután nem engedtük meg, megjegyeztünk, hogy ezekről nem szavazunk, e, ezért egy részben szavazunk az úról, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Következik a V kompromisszum, ha megtaláljuk valahol. Igen, megvan. Nálam az 40. oldalon szerepel. Tehát V. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Pillanat, most a következő az A, A, A, B, ezek együtt vannak, tehát AA plusz AB, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 63-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-62 pillanat. Csak akkor szavazunk, ha elfogadtuk, tehát nem fogadtuk el. A 62-es is fogyott? 62-ről se kell szavaznunk? Jó, szavazunk róla. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk, tehát vagy okafogyott vagy elutasítottuk. Mindegy, az eredmény jön az 65, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez itt ugyanaz, ez a D igen, mint a 67-es, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A L mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AJ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AK mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AL mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AN mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AO mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AQ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AR mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AS mellette ellene tartózkodás. T mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. W mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a x mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. z mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BA mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BB mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. szóbeli módosító, a rapportőré, ez a kompromisszum része, a 23A perambulum bekezdése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BE mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BF mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BH mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BI mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító, ez is a kompromisszum része, 28a preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BJ kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BK kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BL mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BN mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BO mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BQ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BR mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BS mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BT mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BU mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BV mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BW mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BX mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BY mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BZ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CA mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CB mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CD mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CE mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CF mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CH mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CI mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez a vége. Rendben van, akkor elektronikusan szavazunk a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Egyveheten szavaztak, 32-en igennel, 11-en nemmel, és volt négy tartózkodás. Most szavazunk a hivatkozásokról, a jogalkotási állásfoglalásról, 55-ös mellette, ellene. Pillanat, mi a baj? Szerintem erről nem kell elektronikusan szavazni, ezek csak hivatkozások, 55-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 56-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 59 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Most szavazzunk a jogalkotási állásfoglalásra, megnyitom a szavazást. Még hárman szavazanak, még ketten, még egy hiányzik. Lezárom a szavazást. 31 igen, 11 nem, és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. Miután ez egy csomag, első olvasatban, majd akkor foglalkozunk vele, amikor a Gigolt jelentésről is szavaztunk. Okay, anyway, we can clap, Marianne. Jó, akkor most már megcsapcsolhatjuk Marianne, mert nagyon jó munkát végzett. Most akkor a Gigold jelentés következik az Európai Bankhatóság rendelettel kapcsolatos. Folytatnunk kell. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. H, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. És mi van ezekkel itt középen? Na, akkor vissza kell menni. 187-es módosító mellene, e, ellene, e, elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az I mellette ellene tartózkodás elfogadva. J mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 204-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. LA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. NA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ó kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. ó a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 231-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 232-es mellette 232-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ez kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító van a 265-essel kapcsolatban, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. SB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-76-ost visszavonták. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 270-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 269 mellette ellene tartózkodás elutasítva. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás. Nem láttam még egyszer, tehát 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83 és 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, rosszul mondtam, 83-85 együtt. Tehát akkor 83-85 elmellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 84-es, mellette, ellene, nem, akkor az fogyottá válik, nem? fogyottá vált. Tehát az afkóé. A 83-as, 85-öst elfogadtuk. De akkor mégiscsak kell szavazni a 84-esről. Jó, túl korán szólt ezzel kapcsolatban. 84-essel. Bocsánat. Jó, ha 83-85-öst elfogadjuk, akkor a többi az okafogyottá válik, tehát a 84-es és az FK, AFKO 1-es okafogyottá válik. Jó, rendben. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91 és a többi, mert ők mind azonosak, 91, 92, 96, tehát mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, mert itt bizonytalankodnak az emberek. Jó, talán itt az emberek változtattak az álláspontjukon. Lezárom a szavazást. Jó, tehát akkor világos, hogy elutasítottuk. Most jön a 89-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90 Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a néppárt szavazó listája 59 és az egyesnél plusz szerepel, ezt mínuszra kell változtatni. Okay, right. Confusion over, okay. Na- Vége a félreértésnek, tehát 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette jelene tartózkodás elfogadva. A Na, kezdek megjelölni. Afko 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor menjünk vissza. Jó, semmi se vált okafogyottá, mert semmi sem tűnik úgy, mintha elfogadtuk volna. Jó, menjünk vissza a 90-eshez ellenőrözök mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Én, én azt mondtam először, hogy elfogadva, és akkor nemet mondtak. 99-es mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva. Nem, erről, ezzel nem kell, erről nem kell szavazni, mert a 93-ast azt elutasítottuk. Jó. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Avko 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor a többi okon fogyottá válik a négyes preambulum bekezdésben, meddig? es jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi oka fogyottá válik. Most jön a négyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es, mellette ellene 107-es tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi okafogyottá válik. Tehát 110, 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106 mellette ellene ellenőrizzük a 106-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-18-as szemben. 112 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 112-est. Mindenki szabadult? Elfogadtuk 24-19-el szemben. Avko 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az az ötös preambulum bekezdés többi része okafogyottá válik, 122-123 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a 7 a, tehát 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következőt vissza. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 135-ös jön, 135 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 8-as preambulum bekezdés többi része okofagyattá válik, 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha ezért a többi része okafogyottá válik. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151-152 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A a Költségvetési Bizottság G4 mellette ellene elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a 156-158 fogyottá válik. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-est visszavonták. 159 fogyottá válik, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A módosított szövegről szavazunk most elektronikusan. Lezárom a szavazást. 33 a mellette, 7-en ellene, és három tartózkodás. Még akkor a jogalkotási állásfoglalással kapcsolatban is szavazunk. Budget 1 mellette, el, mellette elfogadtuk, budget 2, 1 mellette ellene elfogadtuk, budget 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most akkor az jogalkotási állásfoglalásról szavazunk a módosított formájában. Jó, tehát akkor 34-en mellette, 7-en ellene és két tartózkodás. Gratulálunk! Okay, I will now give the floors to the, to the rapporteur. Mar- Marian adom meg a szót először. Elnök asszony, köszönöm szépen. Rövid leszek, elnök asszony, de ezt azért szeretném elmondani. Nagy többséggel támogattuk a jelentést, amelynek én voltam az előadója, a másiknak Sven volt a jelentéstevője, és gratulálok eh, neki is. De a legfontosabb az, hogy közösen gondoskodtunk arról, hogy strukturálisan javuljon a helyzet a bankfelügyelet tekintetében Európában. És ezen túlmenően most megvan az esély arra, hogy legyen egy olyan, egy, legyen egy európai felügyelet, és hogyha egy bank bajba kerül, akkor közvetlenül valamelyik eh, a támogató alapból kaphat eh, támogatást ez a bank. És ezt olyan módon eh, alkottuk meg, hogy hogy erős legyen a felügyeleti szerv. Mind a két előadó kezdetől fogva elmondta, hogy az eurózónán kívüli tagállamok is maximális mértékben részt vehetnek ebben, amennyiben az európai szerződés ezt megadja, ugyanolyan egyenlő elvánásban fognak részesülni. Ezt elmondtuk, és ezért fogunk küzdeni, amikor majd tárgyalunk a tanácssal. Kollégák, nagyon nagy nyomás volt rajtunk, kevés volt az idő, és nem akartuk mi késleltetni azt, hogy az év végéig elfogadásra kerüljön ez a dosszié, mert ez nagyon fontos. Az Európai ta- Csúcs találkozón a tanács, a bizottság is ezt akarja, mi elkötelezettek voltunk, hogy e, mi is hozzájárulunk ehhez, meg is tettük, és ez jelzi azt, hogy a parlament fontos dossziéknál nagyon gyorsan tud dolgozni. Másik dolog, nagyon jól tudtunk együttműködni. Néha az elnyek nehézkes a helyzet, van, amikor jó, most kitűnő volt az együttműködés, mert minden frakciót valóban nagyon konstruktívan dolgozott együtt, kezdettől fogva egészen a végéig. Persze állandóan volt mozgás, nagyon kényes kérdésekről is szó volt, de kitűnő volt az együttműködés, és ennek az együttműködésnek köszönhető az, hogy nekem raportőrnek sikerült ezt most így lezárni. Nagyon köszönöm a kollégáknak, szerintem ez jó, nagyon jó dolog Európa számára. Ismét sikerült erőre előrelépni, hogy erősítsük a bizalmat, a bank ágazatba vetett bizalom is erősödik, ez jó lesz a gazdaságnak, és szerintem ez az, amire jelenleg Európának szüksége van. Köszönöm. Thank you, Sven. Köszönjük, Marian Sven. Thanks a lot to, to everybody who contributed. Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt hetekben Együtt dolgozott velünk elsősorban Marian Tyson-nek tartozunk köszönettel, és az összes árnyékelőadónak is, akik keményen dolgoztak ezen a dosszén. Szerintem sikerült egy ilyen problémás, kényes kérdésben mégiscsak kompromisszumra jutnunk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy egy ilyen mm, fontos témában sikerült megegyeznünk, hiszen a az euróválságból való kilábalást segítheti, illetve a demokráciát is megerősítettük, hiszen a parlament most már a tanácssal tárgyalhat arról, hogy eh, választott képviselőként hogyan javítsunk a rendszeren, nem kell csak simán elfogadnunk azt, amit a tanács javasol, ezt várják tőlünk a választók is. A tárgyalásokban tehát a demokráciát tudjuk erősíteni, még akkor is, hogyha sürgős megoldásokat várnak tőlünk. A válság során nem kell várni a döntésekkel feltétlenül, az ellenőrzési jogunk nőtt, és így tehát demokratikus ellenőrzést tudjuk garantálni. Ráadásul az eurózónán belül is még kívüli országok a bankunión belül eh, nagyobb kohéziót eh, várhatnak. A bankfelügyelet, az európai bankfelügyelet eh, nem veszít a hatásköréből hatalmából, ugyanakkor a különböző üzleti modellek sokszínűségét és a gazdasági helyzetek tagállami sokszínűségét tiszteletben tartja. A demokratikus elszámoltathatóságot is új alapokra helyezi az úgy nyomozott jogokra utalnék itt, amelyhez ragaszkodunk például. Illetve a jogállamiság is megerősödik, a felbezési tanács intézményével, illetve az Európai Bank felügyelet az eurózónában és az optin országokban továbbra is szigorú közös szabályokat garantál. Ezért ez a parlamenti csomag nagyon sokat adhat a tanácsnak, és segíthet az euró stabilitásában, az eurózóna stabilitásának eh, helyreállításában. Egyértelmű világos tárgyalási mandátummal rendelkezünk most már. Biztosak lehetnek benne a kollégák, hogy a tárgyalási folyamat során senkit sem hagyunk ki a lehető legtöbb elemét ennek az jelentésnek, próbáljuk átvenni a folyamaton, nem volt könnyű ideig eljutni, de most már ebből kell valódi tőkét kovácsolnunk. A tanácsnak pedig tudnia kell, hogy az EBA ügyében, ahol együtt döntésben vagyunk, azon múlik, hogy a Tyson jelentést az LKB-re vonatkozóan teljesen eh, elfogadják. A tanácsnak tudnia kell, hogy a demokrácia két irányú utca, a tanács térfelén patog a labda. December 4-ére már egy közös állásponttal kell érkezniük, remélem addig rendet raknak a saját házuk táján. Marianne, you just briefly once again. Uh, thank you, uh, Chair. I just wanted uh, to confirm my position. Marianne Tyson, nos, elnök asszony, én is szeretném uh, megerősíteni én is szeretnék egy triológus mandátumot a többi intézménnyel három oldalú megbeszélésre. Köszönjük elnök asszonynak is, hiszen az egész eljárás elején e, ön ragaszkodott hozzá, vagy javasolta, hogy e, csomagban gondolkodjunk, javaslat csomagban gondolkodjunk, ezeket együtt kezeljük, mint hogy a mint ahogy ezt az egyik döntésben valóban célra vezető, a többi intézmény sem fogadta ezt, ez demokratikus szempontból is nagyon fontos. Köszönöm, valóban ezt a kettőt egy csomagként kezeljük, ezt a két jelentést, ezt a két témát, akár csak a hatos csomaggal esetében jártunk el. Udo! Köszönöm, elnök asszony! Azt hiszem, hogy amit a két előadó itt most szavazás kapcsán elénk tett, az eredményes munka végét jelentette. Sokan azonban úgy gondoljuk, hogy ez még nem elég kiforrott dolog. Sokan azt gondoljuk, hogy nem mindenhol a legjobb álláspont, de demokratikusan döntés született ebben a szakbizottságban végül is és mind a két jelentéstevőnek elő igaza van, amikor azt mondják, hogy itt arról van szó, hogy visszanyerjük a demokratikus kultúrát, hogy az Európai Parlament ismét cselekvőképessé váljon. Nem mi, hanem mások okozták a késedelmet, és a parlamentnek most meg kell szólalnia. Általában Robert Goebbels mond ilyeneket, hogyha jelen van, most én mondom, hogyha van egy olyan dosszié, amely valóban a plenárisra tartozik, hogy az egész Európai Parlament ezzel foglalkozhasson, akkor ez pont ez a dosszié. Jövőben, a jövőben itt a nemzeti, illetve az európai felügyeletek arányáról, feladatkörönek arányáról fogunk majd beszélni, Ugye a demokratikus felelősségünk az, hogy cselekvőképesek legyünk, de azért strukturálisan felhívnom a figyelmet arra, hogy ez lehetetlen dolog, hogy a parlament hagyja, hogy a tanács, illetve bizonyos ismert kormányok döntsenek arról, hogy mi merre megyünk, mi csak itt együtt mozgunk a többiekkel, vagy utánok megyünk, és szerintem kellene lenne egy olyan munkamódszer, vagy visszautasítjuk azt, hogy ilyen gyorsan kelljen cselekednünk, vagy jövőben a parlamentnek ez egy nagyon fontos feladata lesz és emlékeztetnék arra, hogy a reform folyamatoknál ez nagyon fontos, és ne kevesebb, hanem inkább több európai parlament legyen a reformok kapcsán is. Um, I was really hoping to proceed to get the mandate. I didn't really want everybody to speak. Gondolom, hogy ezért nem mindenki akar most hozzászólni, de már egy hozzászóló jelezte, hogy szólni szerezte a szocialisták képviseletében. Most nem szeretném, hogy minden árnyék előadó hozzászóljon, vagy nagyon sokan elnézést és ügyrendi kérdés kapcsán most szeretném látni, hogy konszenzussal elfogadjuk-e azt, hogy a trialóggal folytatjuk, a szokásos tárgyaló tím fog majd tárgyalni, az a jelentéstevők és minden frakciónak az árnyék előadója. Ebben megegyezünk, vagy van, aki ezt ellenzi? Rendben van egy kifogás, akkor szavaznunk kell róla tehát arról szavazunk, hogy ha igennel szavazunk, akkor egyetértünk azzal, hogy a megszavazott mandátummal folytatódjanak a tárgyalások az első olvasat felé. Ki támogatja ezt, vagy legyen elektronikus szavazás jó. Jó, megnyitom a szavazást. Tehát az igen azt jelenti, hogy tárgyalunk az első olvasatért, a nem pedig azt jelenti, hogy a plenárisra akarjuk vinni. Még kettő ketten nem adták le a szavazatot, lezárom a szavazást. 33 igen, egy nem, öt tartózkodás. Akkor elfogadtuk azt, hogy lesz első olvasat, tehát megpróbáljunk első olvasatban megállapodásra jutni. Elnökként még szeretném elmondani, hogy ez a szakbizottság eh, nagyon eh, szoros eh, határidőkkel dolgozott. Köszönöm azoknak, akik nagyon kemény munkát végeztek, nagyon hosszú üléseken, minden nap reggeltől estig dolgoztak, ránk erőltettek egy ilyen nagyon szoros menetrendet, és most egy nem részleges, hanem teljes tárgyalási mandátummal tudunk majd elmenni a december 4-i ECOFIN-ra. Nem gondolom, hogy részleges mandátum lesz hogy ilyet hagy jóvá az Európai Tanács. Decemberben nem lehet szavazni, hogyha meg kell várnunk az Európai Tanácsot, a csúcs találkozót, és a csúcs nem része a rendes jogalkotási eljárásnak. Mi elfogadtuk a szerződésekben lévő eljárást, azaz a tanácssal tárgyalunk. Ebből indulunk ki, és hogyha ez nem így lesz, akkor a tanács, vagy az Európai Tanács kell, hogy ezért vállalja a felelősséget, mert akkor nem sikerül a decemberi határidőt tartani. elnök asszony, valóban az Ekkon szakbizottság mindig ilyen szellemben dolgozik, és keményen dolgozik, de amit ezt a dossziét lezárnánk és folytatnánk következő szavazással, szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, hiszen az ő kemény, fáradtságos, izzadságos munkájuk nélkül nem tudtuk volna elkészíteni eh, sem a szavazólistát, illetve az egész folyamat során rengeteget segítettek nekünk, a jogi szakértőinknek is hálásak vagyunk. Tényleg mindenkinek nagyon köszönöm e, a, hivatal, a parlament hivatalnokainak is jár köszönet. To, um, what is another, uh, important file, um... Egy újabb fontos dossziéra lépünk tovább. Szilvi Gulár jegyzi, Szilvi azt hiszem, hogy akar is bevezetőt mondani ehhez. Csak röviden szeretnék szólni, ha lehetséges. Szeretném megmagyarázni, miért módosítottunk, változtattunk az utolsó pillanatban. Heteken át dolgoztunk az árnyék előadókkal, akiknek köszönöm a munkát, és akkor az utolsó pillanatban mégiscsak konstruktív szellemben az úgynevezett serpák egy javaslattal álltak elő, és mi is konstruktívak voltunk, és hajlandók voltunk ezt befogadni. De fontos, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő a frakciójuknak közöljék ezeket a szövegeket. Tehát én kompromisszum szellemben elfogadtam, amit kértek tőlem, de azért el kell mondanom, hogy tiszteletben kéne tartani a jelentéstevőket és az árnyék jelentéstevőket. Egy kicsit kapcsolódom ahhoz, amit Marian is mondott Szerintem itt olyan munkát kényszerítettek a tetkánságra és a munkatársakra, amelyre nem volt szükség. Tehát ez tőlünk független volt, hiszen akár, hogyha ilyen utolsó pillanatban jönnek a kérések, akkor akár katasztrofához is vezetett volna. Jó, tehát mindenképpen el akartam mondani, azért, hogy a dolgokat rendesebben tudjuk a munkánkat végezni, és Elmar Brocknak is az üzenetét közvetíteni, hogy hát egyszer azért megtehetjük. Hogy rendnek kell lenni. Okay, there are one or two... Rendben. Lesznek majd bizonyos részeknél felolvasni valóim, de megpróbálok világosan fogalmazni. Kezdjük tehát a szavazást, Gulár jelentés. Szóbeli módosítás az A kompromisszumhoz a szocialistáktól. Elfogadják ezt? Nincs ellenvetés. Tehát A kompromisszum szóbeli a kiegészítve mellette. Ellene you want... Szilvi, külön szavazunk külön a szóbeli módosítóról? Jó. Akkor először külön a szóbeli módosításáról az A kompromisszumnak szavazunk mellette. Ellene tartozkodik A szóbeli módosítót elvetettük. Az A kompromisszum változatlan formában mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk szóbeli módosító az F kompromisszumhoz, tehát csak a szóbeli módosítóról kívül szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, így tehát a módosítás nélküli F kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 80-as mellette Elene tartózkodik. Ellenőrizzük a 80-asat elektronikusan a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Votes open. Lezárom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát. 3-2-1, lezárom a szavazást. Még egyszer, tehát mondom, lezárom a szavazást. 25-11 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. M, L kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hatos bekezdésben van egy szobeli módosítás az M kompromisszum ahhoz, hogy a Van Rompuy jelentéssel eh, ez kompatibilis legyen, ezt fel fogom olvasni az új szöveget. Azt mondaná, hangsúlyozza, hogy a meglévő és jövőbeli eszközök vagy intézmények, amelyek sensu stricto vagy sensu lato részét képezik az unió gazdasági kormányzási keretének, eh, szükséges, hogy ezeket demokratikusan legitimizáljuk. Ez a javasolt szóbeli módosító, amelyet ha elfogadunk, átvenné a helyét az M kompromisszumnak. Felolvassam még egyszer esetleg, hogy értik, hogy miről szavaznak a kollégák. Jó, rendben, mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as módosítóval folytatjuk. 98-as mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. 99-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 100-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Filip kedvéért a százast ellenőrizzük, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem fogadtuk el. Tehát ellenőrizzük, szóval elektronikusan lezárom a szavazást. 17-23 arányban valóban elvetettük. N kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 14-es mellette. Imkó 14-es mellette el ne tartózkodik, elfogadtuk. 116-os mellette. Ellene tartózkodik. Hát ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Has everybody voted? Votes closed. Vote might be closed. Okay, that was 18 in favor. 18-20 arányban egy tartózkodás mellett nem fogadtuk el. 117-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan. Sikerült mindenkinek szavaznia? Lezárom a szavazást. 14-26 arányban nem fogadtuk el. Ó, kompromisszum, két részben, első rész, mellette Ellen tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Második részt ellenőrizzük elektronikusan. We're checking the second part. Hát az ókompromisszum második részéről szavazunk elektronikusan. Everybody voted. Votes closed. And that is 18 in favor and 22 against. 18-22 arányban egy tartózkodás mellett elvetettük az ókompromisszum második részét. 120-os. Mellette Jó, elektronikusan ellenőrizzük a 120-ast. Has everybody voted? Votes closed. And that is carried 26 to 14. Uh, uh, 26-14 arányban elfogadtuk, 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 127-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 128-as mellette. Jaj, bocsánat, zöldek szóbeli módosítója az economic a budget szó helyett. Tehát közgyűlési helyzet helyett gazdasági helyzetről beszélünk. Nincs és senkinek, jó, akkor ez szavazzunk külön a szobeli módosítóról mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk a szobeli módosítót. Az így módosított módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 130 es mellette ellene tartózkodik, szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük, tehát a 130-est. It's everybody voted, votes closed and that is rejected. 17 in favor, 24 against. 17-24 arányban elvetettük. 131-es mellette. Nem fogadtuk el. 132-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik az R kompromisszum, amihez a néppárti kollégák egy szóbeli módosítót nyújtottak be, tehát az if appropriate kiegészítésről szavazunk először mellette, ellene tartózkodik. Nem fogjuk tehát az if appropriate szavakkal kiegészíteni a módosítót, ezért változatlan formában szavazunk az R kompromisszumról mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de mivel szoros ellenőrizik elektronikusan, tehát az R kompromisszumról szavazunk. Has everybody voted? Votes closed. Votes closed, Adolfo. Sorry <laughs> for And that is carried 22. Elfogadtuk 22-19 arányban, tényleg szoros volt. E- R kompromisszumról szavazunk? Most szavaztunk. Ez, komp- ez kompromisszum mellette ellene. Kérem, hogy emeljék fel a kezéket. Még egyszer, S kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 158-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 161-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de biztonság kedvéért ellenőrzik elektronikusan a 161-es módosítót. So voted, votes closed. There's three of you fallen by the wayside on voting now. That's rejected. 18 in favour and 21 against. Compromise... 18-21 e. arányban elvetettük. Ú, kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 170-es módosító szóbeli módosítóval kiegészítve az eurózóna helyett eurócsoport megfogalmazást javasol az ECR frakció. Szerintem ez világosabb így. 170-es, tehát így módosítva mellette, ellene tartózkodik. Ú, ez megint szoros ellenőrizzük. Tehát miről szavazunk? 170-es módosító. Hoppá, 21-21. Pat helyzet, de ilyenkor szavazatvényelősök esetében nem fogadjuk el. 171-es mellette ellene 171-est is ellenőrizzük elektronikusan. Has everybody voted? Who's voting? Votes closed. Okay, votes closed. Uh, and that's rejected. 16 in favour, 27. 16-26 arányban el, eh, nem fogadtuk el. Uh, amendment 172 in favour, against abstentions carried. 172-es mette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító a szocialistáktól a V kompromisszumhoz. And the European Deposit Guarantee Mechanism kiegészítéssel tehát a szobori módosítóról szavazunk először mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Votes closed. That is 15 in favor and 25 against. So that's rejected. 15-25 talányban két tartozódás, mert nem fogadtuk el a V kompromisszumot, tehát módosítás nélkül szavazzuk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5 in favor. 185-ös mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 185-öst. 16-25 arányban nem fogadtuk el, 186-os mellette ellene. Ha jó ellenőrzik elektronikusan, nem emelik rendesen a kezüket, kollégák. Votes closed. Uh, 20 in favor and 22 against. 20-22 arányban fogadtuk el, térszoros volt 187-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 188-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 190-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 191-es és hasonlók mellette ellene tartózkodik. ellenőrzik elektronikusan, szerintem ellen. nem fogadtuk el, de nézzük. Have you voted? Votes closed. And that is rejected. 20 in favour and 21 against. So I'm getting quite good. 20-21 arányban nem fogadtuk el. Kezdjük egész jól tippelni szemmértéke meg egyre jobb. 195 now. 195. 195-össel folytatjuk mellette. Mindenki megtalálta, hogy hol tartunk? Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 196-os mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 197-es módosító szóbeli kiegészítéssel zöldek nyújtották be. Credible plans for, tehát hiteles tervek. Szóbeli módosítóról először külön szavazzunk, a credible plans for megfogalmazásról mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el maga a 197-es módosító következik, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan, tehát a módosítás nélkül 197-es módosítót. Every voted? Votes closed. 23 in favor, 18 against. 23-18 arányban elfogadtuk valóban. 198-as módosító következik mellette, ellene tartózkodik. 199-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 200-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. W kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2.11 mellette ellene tartózkodik, elvetettük 2.12 mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk 2.13 mellette ellene ellenőrizzük a 2.13-ost elektronikusan. Every voted? Votes closed and that's rejected 15 in favor 25 against 15-25 arányban elvetettük 2-14-es mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk Y kompromisszum szobeli módosítója következik melyik is a szobeli módosító ami alá van húzva Okay, I'll read out for clarity the whole of what um,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 general federal bonds in conjunction with an enhanced European budget. So that's what we're voting on. Tehát erről fogunk szavazni, hogyha eh, így járunk, ezt megszavazzuk, akkor az eredeti y t nem, tehát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk az így módosított Y kompromisszumot. Folytassuk a 224-essel mellette. 224-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. 225 két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük, tehát 2.25-ös második része. Second part of 225. So you voted? Votes oh dear, that falls. It's 21-21 again. 21-21 megint. Nem fogadtuk el. 226-os mellette. 226-os mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 228-as két részben nem. Első rész mellette ellene tartozik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy nem fogadtuk el, de ellenőrizzük elektronikusan. Mindenkinek sikerült adni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 20-20 két tartózkodás mellett. Megint holt verseny, nem fogadjuk el. All those in favor. 229-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 230-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Júri 5-ös mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Júri para 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó para 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó para 7-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Úgy tűnt, hogy nem emelte fel mindenki a kezét, ezért most elektronikusan is kell szavaznunk. you voted, two more to vote if you're pressing. I'm closing the vote. And that's rejected. A 50... Nem fogadtuk el, 15-24 arányban igazuk volt. Köszönöm. Imkó para 8-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt is. Megint nem emelik a kezüket, úgy tűnik elfáradtak a karok. Is <clears throat> everybody voted? One more to vote, but I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 19-20 arányban egy tartózkodás mellett. Imkópara 9 mellette ellene tartózkodik, ezt is ellenőriznünk kell. IMCO 9-es bekezdésre vonatkozó módosítójáról szavazunk, tehát elektronikusan. So you voted? I'm closing the vote. There's two unpressed buttons, and that's rejected. 17-22 arányban nem fogadtuk el. 231-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 232-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrzik elektronikusan a 232-est. Sorry, hang on, the vote wasn't, that was the old vote. Vote's reopened. So if you voted, keep voting. There's several more to vote, three to vote, two to vote. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást nem fogadtuk el 15-20 arányban három tartózkodás mellett. Az eredeti szövegről szavazzunk, az melléklet címéről mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Z kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan, tehát Z kompromisszum második része, amiről szavazunk. Sikerült mindenkinek szavazni, lezárom a szavazást. 16-22 arányban elvetettük. Utolsó pillanatban szóbeli módosító érkezett a mellékletre vonatkozóan. Who says the Commission makes a proposal for the immediate setting up of a system for the issuance of common short-term debt along the following principles – provide for participation by national parliaments as foreseen by constitutional rules of the member state concerned. The Commission should take into account the conclusions drawn by the final Van Rompuy report on a genuine economic and monetary union. So that's what... Ez tehát a utolsó penmelőkezett szóbeli módosítás az eredeti szöveg helyett. Na mindegy, erről szavazunk mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nem tudom, hogy ez minek hívjuk, amit éppen elfogadtunk, mi a megnevezése. Az AA kompromisszumhoz benyújt a szobeli módosító a szocialisták részéről, akik a második eh, eh, francia bekezdésben az immediate, tehát azonnali szót kívánják be szúrni, tehát szavazunk erről külön. Tehát ki az, aki szerint berakhatjuk a második francia bekezdésbe az azonnali jelzőt mellette, ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de elektronikusan is ellenőrizzük. Tehát arról szavazunk, hogy a második francia bekezdésbe az azonnali jelződő beszúrjuk-e, ahogy ezt szocialista kollégáink szeretnék. 16-25 arányban elvetettük a szocialista szobelemódosítót. Mit szeretnének még a szocialisták? Törölni a forfeit fund szöveget, és eh, ehelyett a be adequately penalized, tehát megfelelő büntetésben részesüljön. Erről szavazzunk mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el ezt a módosítót, így az A a kompromisszumot változatlan formában szavazzuk, mellette e, tartózkodik, elfogadtuk. AB kompromisszummal folytatjuk, párat kell hozzálapozni, mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32. oldalon járunk, AC mellette tartózkodik, elfogadtuk. Megint lapozunk, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Recital Preambulum bekezdések. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk el. 14-es mellette ellene tartózkodik. 14-est ellenőrizzük elektronikusan. Vote's open. We open the vote. Has everybody voted? Sikerült mindenkinek beadni a szavazatát. 22-17 arányban elfogadtuk a 14-es módosítót, folytassuk 16-ossal mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 17-es mellette ellene tartózkodik. 17-est ellenőrizzük elektronikusan. 1770 voted, votes closed. And that's rejected 18 22. arányban elvetettük. 18-as mellette ellene tartózkodik. Ó, Drága jó Istenem, ezt is ellenőriznünk kell. So Nobody voted. Yes, we're checking on 18. I'm closing the vote. the Vote's closed. And that's rejected. 15 in favor, 20. 15-22 arányban elvetettük. 19-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, igen, igen, 20, igen, micsoda? Elnőrzzük a 21-est, tehát rajtam nem újék, 21-esről szavazzunk elektronikusan. Has everybody voted? Three more to vote, two more to vote. I'm closing the vote. Last chance to press. And that's carried 21 to... 21-18 arányban elfogadtuk. 22-essel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik. Nem emelik a kollégák a kezüket, akkor elektronikusan vagyok kénytelen szavaztatni a 22-est. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom. 24-15 arányban elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodik, nem fogadtuk el 24-es mellette. Ellene tartózkodik. 24-est akkor ellenőrizzük. So voted, votes closed, and that's carried 18 to... 18-17 arányban négy tartózkodás, mert éppen hogy elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Nagyon nehéz, hogyha nem emelik a kezüket. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette 27-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 28-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 28-as, de szerintem nem. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. Lezárom. Szavazás 19-21 arányban nem fogadtuk el. 29-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-asnál tartunk. Itt egy szobeli módosító érkezett a zöldektől, a consolidation helyett austerity-t írjunk. Ja nem, a consolidation-t vegyük be mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezzel a szóbeli módosítóval, a 30-asról szavazunk mellette, ellenet tartozkodik. elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodik, szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük a 31-est. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Vote's closed. And that is rejected. Nem fogadtuk el. Meggyőző. A többséggel elvetettük. 32-es módosító két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Első felejtes részt nem fogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. We have dwindling numbers. It makes calling it ever more difficult. So if you voted, votes closed. Lezárom a szavazást. 23-16 arányban elfogadtuk az első részt. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kettes módosító, szobeli módosítóval kiegészítve. Forthcoming two-pack and the communitarized okay, fiscal compact in accordance with Article 16 of the TSCG. Yes, tehát Word mean? Szerintem ez nem angol szó, elnök asszony, hogy a kommunat közösségiesített, talán azt próbálja ezt jelenteni, szerintem ez nem egy igazi angol szó. Hát szerintem azt jelenti, hogy uniós szintre helyezett, de szerintem is communitized és nem communitarized. Tehát azt jelenti, hogy a közösségi módszernek megfelelően le. legyen bármi, erről szavazzunk. Ez a szobeli módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a szóbeli kiegészítésről szavazzunk. Insertions, not the amendment. okay, this is just on, the, on, on whether to amend it orally. Okay, and that is, we don't like the word community a communitarized szó úgy látszik, hogy nem tetszett a többségnek, akkor az eredeti kettes módosító szövegről szavazzunk mellette. Kettes módosító kiegészítés nélkül. Can I... against? Ellene tartózkodik. Még mindig a kettes módosítónál tartunk, kezdjük újra. Tehát kettes módosító mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát kettes módosító szóbeli kiegészítés nélkül. Has everybody voted? Votes closed. And that's rejected. Nem fogadtuk el. Ha minden igaz, ha minden igaz, akkor AE kompromisszum következik. Sorry. no, I've done the original text no, of Amendment 2. Okay, sorry. So we've dealt with Amendment 2. Amendment 1 was carried, so the original text doesn't have to be voted. Compromise AE. AE kompromisszummal folytatjuk, ahogy azt mondottam vala mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, nem, bocsánat. AF kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Valaki elektronikusan akar ellenőrizni, ám legyen hármas módosító. Hármas, hármas, hármas, hármas. Hármas. Hármas. 19-18 arányban elfogadtuk. Vannak, akik nem nyomnak gombot, hogyha ezt szándékosan csinálják, ám legyen ötös módosító mellette. Ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Eredet szöveg kettősben mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik,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 ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes hivatkozás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös hivatkozás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És az így módosított szöveg egészéről szavazunk elektronikusan, kollégák! Még egy szavazatra várok senki többet harmadszor. Elfogadtuk 19-12 arányban hét tartózkodás mellett. Gratulálunk. Oh, well done, Sylvie. Bravo, Sylvie Goulart. Bravo. Uh, right. Okay, there's no other business. Más tennivalónk nem maradt már a következő ülésünk. December 3-a hétfő délután 3-tól fél hétig, aztán kedden délelőtt.